Colleagues, please take your seats, we will continue. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, folytatjuk az ügyet. Okay. Ah, Thank No, it's okay. huh?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 A nyolcas napi rendi pont következik, a nők gazdasági szerepvállalásának megerősítése az uniós magán és állami szektorban. Anna Hiet a jelentéstevő. Ma a módosításokat vitatjuk meg. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Tessék, Anna. Tack så mycket. Um, can you leave the, the room if you not will be here? Köszönöm szépen. I'm so sorry, but I would like to ask you if... Elnézést, mondja az elnök, hogyha szeretnék folytatni a beszélgetést, akkor kérem ezt kint tegyék meg. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Tack så mycket. Eh, jag vill börja med att tacka... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki módosító javaslatot nyújtott be e, ezen fontos témában, ami a nő gazdasági szerepvállalásának erősítésére vonatkozik a magán és állami ágazatban. 225 módosító javaslatot kaptunk, és elkezdtük a munkát a kompromisszumos javaslatokról. Megpróbáltam figyelembe venni a jelentés címét, ami egyébként meg nagyon széles körű, és emiatt nagyon sok témát lefed. A dokumentum a prioritásokat is tartalmazza, és nagyon fontos, hogy hozzáadott értéket tudjunk adni az európai parlamenti munkánkkal a magánélet és a szakmai élet összeegyeztethetősége, a, tarif, a kollektív tárgyalások, a szociális partnerek szerepvállalása fontos témák. Azok azok a témák, amelyekre főleg kitértünk, hát valamennyire korlátozni kellett, ugye, ezt, mert különben túlságosan szétfolyt volna a jelentés. Holisztikus jelentést akartunk megvalósítani. A, a nők gazdasági helyzetének erősítése nagyon fontos téma. Nem egyszerű e, itt kihagyni bizonyos e, kérdéseket. Nagyon sok módosító javaslat van, amelyeket szerettünk volna belefoglalni a jelentésbe, de sajnos nem tudtuk az összeset figyelembe venni, és ezért nem volt egyszerű a kompromisszumok készítése sem, de igyekszünk és egyeztetni fogok mindenkivel, aki módosító javaslatot nyújtott be. Minden esetre nagyon örülök, és büszke vagyok a munkánkra. Megpróbáljuk a, munk- a jelentést a lehető leg... Ö, ö, egyértelműbbé és erősebbé tenni, egy jó jelentést készíteni. Az emberi jogokról is beszéltünk, a munk- beszélünk a munkaerőpiaci helyzetről, körülményekről. Folyamatosan utalni kell arra, hogy az otthoni munkát, a háztatási munkát is meg kell fizetni. Lesznek kompromisszumos javaslatok, amelyeket az árnyék előadókkal együtt dolgozunk ki és várom a párbeszédet. Még két ülésünk lesz az árnyék jelentéstevőnkkel. Tulajdonképpen ennyit akartam csak mondani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Anna. Sodrova asszony következik az árnyék jelentés, eh, Gálperc asszony árnyék jelentéstevőt helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök asszony, néhány eh, fontos eh, témát szeretnék felvetni. A néppárt árnyék jelentéstevője nevében, Gálperc Ildikó nevében, aki nem tud ma itt lenni. 30 módosító javaslatot nyújtott be Gálperc Ildikó néppárti kollégák támogatásával és aláírásával. A jelentés hozzáadott értékére koncentrál, az oktatás, az erőszak elleni harc, az oktatás, a élethosszig tartó tanulás, a speciális média e, ismeretek, a digitális ismeretek, ezekre a témákra koncentrál. A nők gazdasági szerepvállalásának erősítése egyenlő esélyek a munkaerőpiacon, ez nem csak e, a nők számára elengedhetetlenek, hanem az igazságos, tisztességes befogadó gazdasági növekedés szempontjából is nagyon fontos ez. A nők a globális gazdaság motorjait is adják, legyen szó az üzleti világról, vállalkozásokról, legyenek a nők vállalkozók, vagy alkalmazottak, vagy akár otthoni munkavégzők. A legtöbb módosító, számos módosító javaslatot tudunk támogatni a szocialisták részéről és az ALDE részéről. Köszönöm szépen, és várjuk az együttműködést. Uh, Björk asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve az előttem szólónak. Nem csak azért, mert összeállított ezt a jelentést, hanem köszönjük a megközelítését is. A nők és férfiak jogait is figyelembe veszi a világában illetve a magánéletben kollektív tárgyalások, szakszervezeti jog, munkaerőpiac, egy működés, nők és férfiak közötti esélyegyenlőség és béregyenlőség. Nyilván ez összefügg a szakszervezeti jogokkal is. Én is benyújtottam módosító javaslatokat. Gyakran az a helyzet, hogy itt különleges gazdasági szabályokra van szükség a nőkre vonatkozóan. Benyújtottam módosító javaslatokat, amelyekben arról van szó, hogy minden nőnek lehetőséget kell biztosítani a gazdasági önállósághoz. A munkaadónak joga van például elutasítani a muzulmán női munkavállalókat, hogyha ők fájtlat viselnek, vagy fejkendőt viselnek. Ez, erre most abszolút ne, nem erre van szükség, ez is diszkrimináció, ezért benyújtottunk egy módosító javaslatot. Emellett az is nagyon fontos, hogy össz, lássuk a kapcsolatot a nők elleni erőszak és a női jogok a reproduktív egészséghez, a szexualitáshoz fűződő női emberi jogok és a gazdasági életben való részvételi lehetőségek között. Aztán emellett a munkaidő csökkentése is egy fontos téma, Svédországban ez megvalósult. Még mindig elég hosszú munkanapok vannak, növekszik az a termelékenység, itt is lehet előrelépést elérni és csökkenteni a munkaidőt. Köszönöm a jelentéstevőnek, és várjuk az együttműködést. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Visnyevszka asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm Annának és a kollégáknak a munkát. Nagyon örülök annak, hogy nagyon sok témában egyetértünk. Nyilván egyetértünk abban is, hogy a nők gazdasági szerepvállalásának erősítése fontos. Ez egy olyan téma, amit mindenképpen, amire mindenképpen figyelni kell, mindenképpen meg kell ezt valósítani, és itt mindenféle ideológiai értelmezéstől mentesen kell ezt a témát megközelíteni, és a nőkre kell bízni a döntés lehetőségét. Örülök annak, hogy egyetértünk abban is, hogy az egyre erősödő digitalizáció új lehetőségeket teremt a nők számára, akik eddig nem dolgozhattak teljes munkaidőben. Az is fontos, hogy ezt aláhúzzuk, a munkavállalókat, a női munkavállalókat semmiképpen nem szabad diszkriminálni. Különböző elemek, mint például a terhesség, anyaság, mindenképpen ezeket figyelembe kell venni. Hiszen a nők és a férfiak helyzete különböző. Emlékeztetnünk kell arra, hogy az életben különböző modellek vannak. Van, aki karriert akar csinálni, van, aki e, a munkát össze akarja egyeztetni a családi élettel. Természetesen a e, gyermekekre is időt kell szakítani, és ez persze, hogy a munkaidő rovására megy. E, de ezt egyesek így látják, de úgy is lehet látni, hogy ez a jövő generációjába való beruházás. A képzés, a továbbképzés, a gyermekek képzése, a ellátása és az idősek ellátása, ezek is mindenképpen figyelembe vendő témák és értékes hozzájárulás. Tehát nem lehet szabadíti ideológiával terhelni ezt a jelentést. Egyes módosító javaslatok, egyes módosító javaslatokat aggódva olvastam. Egyes esetekben a nőket ki akarnak zárni bizonyos lehetőségekből. A, itt felmerül például a, az abortuszhoz való hozzáférés, az reproduktív jogok teljes megélése. Számomra ez nem elfogadható. Itt a különböző megközelítéseket teljesen összekevernek egymással. Véleményem szerint a nemek szerinti, eh, a nemek közötti egyenlőség, demokratikus megközelítés. Itt eh, azonban megpróbálnak a társadalomra eh, hatással lenni, és egy kisebbséget vezető szerepbe tenni. A nők például Lengyelországban kiváló ö, gazdasági ö, lehetőségekkel rendelkeznek, mindenféle előírt kvóták hiányában is. Ö, számos gazdasági vezető szerepet, 40, ezeknek 40%-át a nők töltik be. Nem kell el kívülről meghatározni azt, hogy a nők, a feleségek, a munkavállaló nők hogyan éljék meg a szakmai lehetőségeiket és nem kell előírni az egyenlőséget. Köszönöm szépen, Juta. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Hedda asszonynak eh, az eddigi munkáját. A gazdasági emancipációról szóló elképzelésünknek négy pillére van, és eh, a módosítóink is erre vonatkoznak. De Mindenképpen támogatni kell azokat a családokat, ahol fogyatékkal élők élnek, ahol súlyos betegséggel sújtott személyek élnek, hiszen ennek a fogyatéknak hihetetlenül nagy súlya van, és ezt a súlyt, ezt a terhet gyakorlatilag teljes egészében csak a nők viselik. Sajnos ezt a kérdést, ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk eléggé. Hány nőnek kell otthagyni a munkahelyét? Sokszor akár több évi munka után, amikor már tényleg előre jutnának a, a karrierjükben, azért kell otthagyniuk a munkahelyüket, mert idős szüleikkel, szüleiket kell gondozniuk, vagy más beteg van a családban. Jó lenne, hogyha megfelelő segítséget tudnánk nyújtani, megfelelő szolgáltatások lennének elérhetőek normális áron. Ne feledjük el, hogy vannak bizony intézmények, szolgáltatások, de azért nem lehet ezekhez hozzájutni, mert hihetetlenül drágák. A családok ezt nem engedhetik meg maguknak. Aztán van még egy nagyon fontos téma, számunkra ez az emancipáció egyik fontos pontja, ez pedig a távmunka. Erről a ezt a témát nem tártuk fél, még fel eléggé, nem fejlesztettük, vagy nem aknáztuk ki az ebben rejlő lehetőségeket. Sokszor a nők igenis képesek arra, hogy családjukat ellássák, de nem akarnak lemondani arról, hogy gazdaságilag emancipáltak legyenek. Még egy fontos dolog a hitelhez való hozzáférés. A nők hátrányban vannak, mert amikor vállalkozni szeretnének egy szeretnének e- elkezdenének saját maguk üzleti, az üzleti életben részt venni, akkor nagyon nehéz hozzájutniuk a bankhitelhez. Pontosan azért, mert a pénzügyi piac kockázatosnak tekinti a nőket tehát hogyha egy női vállalkozó szeretne hitelhez jutni, az sokkal nehezebb, mint egy, mint egy férfi esetében. Úgy gondolják, hogy ez egy sokkal kockázatosabb vállalkozás. Aztán meg kell nézni azt, hogy vannak-e olyan európai alapok, amelyeket erre ö, hegyezünk ki, tehát amik célzottan a női vállalkozókat hatnának. Valami már létezik ezen a téren, de ezt még tovább kéne fejleszteni. Még egy dolog, a ö, szexuális zaklatás, a mobbing, a munkahelyen tapasztalt szexuális visszaélések, ez egy nagyon-nagyon komoly gond, ez nagyon ö, komoly határt szab a nők munkahelyen, munkaerőpiacon való elhelyezkedésében, mert a szexizmus, vagy a, az, az, vagy az, vagy az a tény, hogy azért büntetik a nőket, mert nők, nos ez, ez is gátoló tényező, erről mindenképpen beszélnünk kell, amikor a nők gazdasági szerepvállalásáról beszélünk. Köszönöm szépen. Kozlovszka Lejevics asszony következik, és utána pedig Anna Hed fog összefoglalni helyzetet. Csak mondanám, hogy már csak öt percünk van, mert délben a Libel felműlésre kell mennünk erre az együttesülésre. Parancsoljon Kozlovszka asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért, mert ez egy olyan téma, ami rendkívül fontos, és hogyha arról beszélünk, hogy a nőgazdasági szerepvállalását hogyan lehet megerősíteni, akkor fel kell mérni az okokat. Miért van az, hogy jelenleg a nők nem vállalnak gazdasági szerepet, ugyanolyan mértékben, mint a férfiak. Meg kell nézni a kulturális sztereotípiákat, történelmileg az a hagyomány, hogy nőknek alacsonyabb a fizetése. Ennek a gyakorlatnak mi hamarabb véget kell vetni. Aztán vannak családi okok is, erről is beszélnünk kell sajnos a munkahelyen sokszor, illetve nagyon sokszor összeegyeztethetetlen a családi élet, illetve a munkavállalás. Sok, sokszor a gyerekes nők szenvedik ezt meg legjobban. Itt kéne elérni azt, hogy egyensúly alakuljon ki. Nos, azt hiszem, a modern megoldások segíthetnek abban, hogy össze tudjuk egyeztetni a magánéletet, tehát a családi, illetve a, a munkavállalást. Nézzük meg azt, hogy milyen akadályokkal kell megküzdeniük azoknak a nőknek, akik szeretnének elhelyezkedni egy munkahelyen. Visnyevska asszony beszélt a lengyel nők vállalkozó szelleméről. Valóban a lengyel nők nagyon vállalkozó szelleműek, nagyon sok jól képzett nő van, illetve az előző kormányban is nagyon sok volt a nő, de a nő a női munkavállalóknak 40%-a vagy titkárnői, vagy kevésbé, még ennél is kevésebb képzettséget igénylő munkát végez. Alapvetően az lenne a cél, hogy a nők képesek legyenek magas beosztásban és munkát vállalni. A probléma csak az, hogy a nőknek kétszer annyit kell dolgozniuk, hogy ugyanazt elérjék, mint a férfiak ilyen munkaerőpiaci feltételek közepette. Tehát ezért a nőknek árat kell fizetni, egyrészt, egyrészt többszörös teljesítményre van szükség a munkában, másrészt perint föl kell adniuk sokszor a család életüket. Most pedig Anna Het következik, köszönöm. Köszönöm. Kérem, figyel! Tack så mycket för era åsikter. Ehm, köszönöm szépen. Nagyon érdekes dolgokat hallottam, köszönöm szépen. Tudom, hogy lesznek majd módosítók. Korábban említettem, hogy olyan módosítókat is kaptam, amelyeket egész nehéz, egészen nehéz lesz majd a kompromisszumokba befogadni. Egy kicsit más témát pendítenek még, mint az eddig de ezért, mint az eddigi szöveg, de azért majd próbálom elérni azt, hogy ezek is bekerüljenek. Ami a nők gazdasági szerepvállalását illeti, nos, na, nehéz ezt a dolgot valójában tartalmilag kezelni, tehát le kell ezt csupaszítani olyan dolgoktól, amelyek nem igazán ide tartoznak, és hát várom az árnyék jelentéstevői ülést. Köszönöm az eddigi munkát. Köszönöm szépen. Július 12-én szavazunk erről itt a fennben. Kollégák, most folytatjuk az ülést egy másik teremben, tehát együttes ülés a Libével, a PHS 3C50-ben. A következő fennben szakbizottsági ülés pedig június 20-án lesz 9 órától 12.30-ig. Köszönöm szépen!